határozata, Címe az Európai Akadálymentesítési Intézkedés Csomagról elfogadott határozat. Ismét Tejszen biztos asszony az, aki a bizottságot képvisel. Um, Madam President and uh, honorable members of Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők, nagy örömmel tudom bejelenteni, hogy a bizottság elfogadta uh, az akadálymentesítési intézkedés csomagot. Most szeretnék önöknek itt köszönetet mondani azért az értékes segítségért, támogatásért, amelyet az Európai Parlamenttől az irányelv előkészítése során kaptunk. Bár tudják önök is, hogy nagyon sok akadály áll még a fogyatékkal élő emberek elét, hogy teljes körűen élhessék életüket a társadalomban. Gyakorlatilag további kihívás számukra, hogy munkához jussanak, vagy megtarthassák ezt a munkát, vagy oktatásban vegyenek részt. A technológiai innováció óriási lehetőség, hogy ezeket a korlátokat leépítsük. Ott vannak például az intelligens telefonok, vagy az e-bankolás, az online vásárlás. Ezeknek köszönhetően megváltozik a társadalmunk, a gazdaságunk, és megkönnyebbé válik az életünk ezek a termékek hozzáférhetőbbé válnak, új lehetőségeket biztosítanak a fogyatékkal élők számára, hogy függetlenül választhassanak. Tisztelt képviselők! Látjuk, hogy az akadálymentes termékek és szolgáltatások iránt egyre nagyobb az igény. Ennek oka a demográfiai helyzet is. A becsések szerint 2020-ban 120 20 milliárd ember valamilyen fogyatékkal fog élni, vagy valamilyen korlátja lesz az életvitelének. Az Európai Unió és a tagállamok az ENSZ egyezmény alapján, amely a fogyatékkal élők jogairól szól, a termékek, szolgáltatások, épületek akadálymentesítése mellett. A tagállamok jogszabályokat keltek, kezdtek alkotni agatálymentesítési céllal, teljesen függetlenül egymástól és koordináció nélkül. És hogyha e, EU-s szinten nem harmonizálunk, e, akkor az eltérések egyre nagyobbak lesznek a tagállamokban. Így az ipar számára nehezebbé válik a termékek és szolgáltatások határokon átnyúló értékesítése, és e, nehéz helyzetbe hozza azokat az állampolgárokat, akiknek a leginkább szükségük volna az ilyen termékekre és szolgáltatásokra. Célunk ezzel a javaslattal az, hogy csökkentsük és megelőzzük a korlátok kialakulását, amiatt, hogy mások és mások az akadálymentesítés igények az egyes tagállamokban. Ami a funkcionális akadálymentesítési igényeket illeti, mindenki elvárásainak szeretnénk megfelelni, de harmonizálni, hogy az iparág szélesebb körű szolgáltatás sokkal és termékekkel biztosíthassa a kínálatot. Nagyon fontosak az akadálymentesítési elvek, nem előre akarjuk megírni a különböző szakmai elvárásokat. Így megfelelő rugalmasságra is van lehetőség. Intenzív eszmecserét folytattunk az érintettekkel, és gondosan választottuk meg a kulcsfontosságú termékeket és szolgáltatásokat a mindennapi életből, amelyeknek a legnagyobb a jelentősége a független életvitel szempontjából. Végül így mindenkinek az életminősége igen egyszerű akadálymentesítés intézkedésekkel javulhat például a zajos vasúti állomásokon a különböző beolvasott hírekre gondolok itt. A vállalatok helyzete könnyebb lesz, főleg a KKV-ké, hogy egy másik tagállamban értékesíthessenek, illetve minden más tagállamban, és így fellendül a határokon átnyúló kereskedelem, és javul a versenyképesség. Aztán, ami a ö, épületek, a szolgáltatások ö, vonatkozásában a, a pályázati kihírásokat, a közbeszerzési pályázati kihírásokat illeti, ez is könnyebb lesz. Aztán arányosabb, kiegyensúlyozottabb lesz a helyzet a KKV-k illetve a mikrovállalkozások vonatkozásában. Ez az intézkedés csomag kiegészíti azt az irányelv tervezetet, amely az akadálymentesítésről szólt, és amiről már az első olvasat meg is történt. Az irányelv olyan haladott állapotban áll, hogy remélhetőleg beindul a három oldal egyeztetés is. Kérjük, hogy a parlament a továbbiakban is konstruktívan, pozitívan álljon hozzá, hogy a lehető leggyorsabban elfogadhassuk. Hölgyeim és uraim! Úgy hiszem, hogy itt mindenki csak nyerhet. Ennek a javaslatnak köszönhetően a tagállamokban a vállalatok költségei csökkenni fognak, és az Európa szerte való fellépés az állami költségvetéseket is pozitívan befolyásolja, hiszen a fogyatékkal élők nem lesznek annyira kiszolgáltatva, mint eddig. A legfontosabb aspektusa az irányelvnek az, hogy a fogyatékkal élők hozzá fognak férni az oktatáshoz, jobbak lesznek a munkavállalási lehetőségeik, nagyobb lesz a szabadságuk, több lesz a lehetőségük mindennapi életük során, ha válaszút elé kerülnek. Végül egy dolgot szeretnék még egyszer eh, hangsúlyozni. A bizottság a szociális fair eljárást szeretné támogatni Európa szerte. Senkit sem szabad eh, eh, hátrányos helyzetben hagynunk. Így lehet a gazdasági és a szociális erőrelépést kéz a kézben támogatni. Köszönöm. Köszönöm szépen, biztos asszony. Az első felszólaló Rosa Esteras Faragutta néppárt részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony, és gratulálok teljesen biztosnak. És szeretném elmondani, hogy már nagyon régóta várunk erre a jogszabályra, és szeretném elmondani, hogy 2012 óta várunk erre az irányelvre, tehát gratulálunk. Az akadálymentesítés a varázsszó, főleg a fogyatékossággal élők számára. Hogy teljes mértékben részt vehessenek az életben, hogy megfelelő módon hozzáférhessenek bármihez az Európai Unió belső piacán szeretnénk mindenki számára elérhetővé tenni a javakat, a szolgáltatásokat, ehhez pedig szükséges az akadálymentesítés is. Pillanatnyilag nagyon szétaprózódott a piac, hiszen minden tagállamban különbözőek az előírások. Vannak záró megjegyzések, ahol ezt megemlítik, és például a 9-es cikkben olvashatjuk, hogy a szerződő országok kötelezik magukat arra, hogy akadálymentesítsenek. Ez vonatkozik a médiára is, például telefonkészülékekre, televíziós készülékekre. A bizottság azonban szeretné ezt még kibővíteni, és pedig az ENSZ okmány 29-es pontja értelmeben. Köszönöm szépen. Most az S&D frakció nevében eh, Jutta Steinrück asszony kap szót. A bizottság javaslata, hogy eh, jobb legyen az akadálymentesítés szolgáltatások és termékek esetében már nagyon nagyon aktuális, hiszen eh, Európában több mint 80 millió fogyatékossággal élő ember él. A közös belső piacon közös normákra van szükség. A közös normákat pedig közös módon kell végrehajtani. Ez megkönnyíti az érintettek életét, és költségeket is megtakarít. A bizottság elképzelése az akadálymentesítési intézkedés csomagról az ENSZ fogyatékossággal élők jogairól szóló okmányához csatlakozik. Tehát ezt az ENSZ okmányt szeretnék az Európai Unióban is alkalmazni. Én úgy gondolom, hogy a digitális belső piac is esélyt kaphat ebben a tekintetben, hogyha abból indul ki, hogy bizonyos embereknek nehézségeik vannak a digitális eszközökhöz való hozzáféréshez. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most McIntyre asszony kap szót az ECR nevében egy percre. Köszönöm, elnök asszony. Múlt héten a parlamentben szerveztem egy eseményt, ahol Kellen Russell beszélt arról, hogy az érettség és az egyetem között az úgynevezett gap year során a, a fogyatékkal élők milyen lehetőségekhez juthatnak. A, a Brüzsi Európa Kollégiumban tanuló fiatalemberről van szó, ő azt mondta, hogy nem a fogyaték kell, hogy meghatározza, hogy, vala, hogy, hogy kik vagyunk. Azt mondta, rámutatott, hogy a fogyatékkal élők is teljes jogú tagjai kell, hogy legyenek eh, az társadalmaknak. Azt is elmondta, hogy eh, egyáltalán nem akadálymentesítettek az uniós eh, intézmények honlapjai, egyáltalán nem látó barát honlapokról beszélnek. Tehát klasszikusan a más szemében a szárkát, sajátunkban a gerendát sem helyzetével van dolgunk, ezt a saját házunk táján kellene talán rendet rakni. Köszönjük Marion Harkin a liberálisok nevében, parancsoljon. Köszönöm. Először is szeretnék gratulálni biztos asszonynak Eh, hogy megteszi azt, amit elmondott, hogy egy európai akadálymentesítési intézkedés csomagot vezettek be. Fontos, hogy minél több szolgáltatás és termék hozzáférhető legyen az a mindenki számára, a fogyatékkal élők számára is. Mondta, hogy 120 millió ilyen olyan fogyatékkal élő ember lesz Európában 2050-re, tehát ezek a számok gazdaságilag is indokolt, teszik, hogy így járjunk el. Mit tartok a legpozitívabbnak ebben a javaslatban? A, azt, hogy a számítógépek, a banki szolgáltatások, az elektronikus könyvek, az intelligens, az okos telefonok, és így tovább, és így tovább, ezek mind kiterjed az intézkedés csomag hatája. Azt említette, hogy a technikai megoldásokat részletesen nem fektetik itt le. Mégis itt inkább arról beszélnek, hogy, hogy milyen fajta akadályok mentesítésére van szükség, hogyan kell hozzáférhetővé tenni ezeket. De hogy pontosan ezt miként valósítják meg, ezzel részleteket itt nem kell lefektetni. Az ENSZ eh, egyezményt a fogyatékkal élők jogairól mi Európában ratifikáltuk. Most itt az ideje annak, hogy ennek a feltételeit is megteremtsük. Egy digitális, befo digitálisan befogadó társadalom azt hiszem a jövő egyik záloga. Köszönöm szépen Martin Anderson a GUE NGL nevében a fogyatékossággal élők nagyon fontos az akadálymentesítés, főleg eh, miután az ENSZ eh, szervezett eh, egy kutatást, hogy megvizsgálja, hogy hogyan érvényesülnek a fogyatékossággal élők emberi jogai. És pedig úgy, hogy a tagállamokban bizonyos pénzeszközöket megtakarítottak, és ezek a megszorítások pedig nagyon károsan érintettek számos fogyatékossággal érőt. A mostani csomag fogyat, foglalkozik a bank szolgáltatásokkal, a közlekedéssel, többek között a digitális világgal. És megpróbáltuk idehozni Strasbourgba, és én mindenképpen támogatom. A akadálymentesítési intézkedés csomag természetesen a tagállamokat is kényszeríti majd arra, hogy megfelelő módon segítsék a fogyatékossággal élők helyzetét. A javaslata jó, még nem elégséges, de jó lépés a megfelelő irányba. Köszönöm. Köszönöm szépen. A saját

ugyan hosszú ideig tartott, mire eljutott hozzánk. Nagyon fontos, hogy a már most is fogyatékkal érő 80 millió állampolgár hozzáférhessen termékekhez, szolgáltatásokhoz, és egyenlőbb társadalmat biztosítsunk számunkra. Nagyon fontos, hogy a komputerek, a különböző operációs rendszerek, a saját weboldal is felvetődött, mint elképzelés. Tehát a, először is meg kell vizsgálni a belső piaci szakbizottságnak a saját honlapját, hogy tényleg hozzáférhető és agadálymentes legyen. De ezek a javaslatok tényleg azt akarják biztosítani, hogy a digitális egységes piacon sem legyen diszkrimináció. Az is érdekes, hogy az ENSZ a, az információs ö, társadalom ra vonatkozó dokumentumát tíz éves évfordulója alkalmából fel akarja vizsgálni. Most itt vagyunk az Európai Parlamentben, bár késő van, de az ENSZ-ben is erről van szó. Ami a marakesi szerződést illeti, a bizottságot kérem, hogy a jogalkotói javaslatot, ha lehet, minél előbb fogalmazza meg, az akadálymentesítési csomagban említés találunk a könyvekre is. Nagyon fontos a vakok és gyengénlátók számára is a könyvekhez való hozzáférés. A, tehát várom a bizottsággal és a kollégákkal való együttműködést, eh, a Marrakesi Egyezmény, illetve az akadálymentesítési csomag kapcsán. Köszönöm. Köszönöm szépen, Helga. Stephens egy percre. Köszönöm, elnök asszony. Kedves kolléganők, kollégák, örülök, hogy a bizottság előterjesztette az akadálymentesítési intézkedés csomagot. ENSZ ajánlásra született meg, és remélem, hogy a bizottságnak még lesz hozzáfűzni valója ehhez. Igazából még mindig nincsen belső piac a fogyatékossággal élő emberek számára. Éppen ezért a meglévő akadályokat kell most megszüntetni és ez vonatkozik a saját honlapunkra is. Vannak vállalatok, amelyek a termékeiket egész Európában árusítják, és ők is gondolnak mindenféle normára, mindenféle előírásra. Tehát ezen a téren is el lehet érni a kiegyenlítettséget. A fogyatékossággal élőknek is fel kell kínálni megfelelő eleírások értelmében készített termékeket. A fogyatékossággal élők aránya növekedni fog a korosodó társadalom miatt. Tehát egyre több akadálymentes dologra van szükségünk. Köszönöm szépen. Köszönöm. Most uh, Harancová asszony másfél perce kap szót. Thank you, Chair. Uh, Madam Commissioner, the over eight... Köszönöm, elnök asszony, biztos asszony, 80 millió európai él e, fogyatéka, megérdemlik, hogy ne, e, a, ne csak a munkaerőpiachoz, hanem a digitális világhoz is akadálymentesen hozzáférjenek. Én tényleg csak üdvözölni tudom az akadálymentesítési intézkedés csomagot, sokat vártunk rá. Most mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a diszkrimináció mentesség szép szavait mindennapokban is eredményé, kézzelfogható eredményre váltsuk. Nagyon hálásak lennénk, ha el tudnám magyarázni azt is, hogy hogyan látja a különbséget a két jogszabály között, hivatkozott a preambulum bekezdésre, illetve a magyarázó feljegyzésre, de a, az új évben, mielőtt trialógust elkezdhetnénk e témában, tisztában kell látnunk ez Az akadálymentesítési e, irányelv e, ügyében tisztán kellene látni, hogy a nem állami, de nyilvános honlapokra kiterjedne ennek a hatája. Itt fontos lenne, hogy ne, tényleg ne csak az állami szférához tartozó lapokra terjedjen ez ki. Köszönöm szépen. A ma esti utolsó KSDI következik. Mihály Schröterová egy perc. Köszönöm, biztos asszony. Egy dolgot szeretnék mondani. Szeretném támogatni azt, amit említett hozzászólásának végén, nevezetesen, hogy Biztosítanunk kell a fogyatékossággal élők hozzáférhetőségét az oktatáshoz is. Ez az alap előfeltétel a szolgáltatások biztosításához, mint például a digitális szolgáltatások, hogy teljes mértékben használni tudják őket. Úgy gondolom, mindannyian egyetértünk abban, hogy támogatnunk kell az akadálymentesítést. Mindazonáltal amikor a finanszírozásról van szó, ez eléggé problémásnak tűnik. Ezt nagyon jól tudjuk saját költségvetéseink kapcsán. Azzal az érvel kell előállnunk, hogy az oktatás minősége és az, ehhez az oktatáshoz való hozzáférhetőség kötelességünk. Ez beruházás a jövőre nézve. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm a szót. Elnök asszony, biztos asszony, az Európai Akadálymentesítési Intézkedés csomagot csak üdvözölni tudjuk, annak ellenére, hogy néha nagyon nehéz az Európai Tanácsban erről beszélni. Látjuk ezt akkor is, amikor a honlapok akadálymentesítésével kapcsolatos témákat hozzunk fel. Érdekes lesz majd látni, hogy a mindennapokban ez hogyan tud érvényesülni. Nagyon remélem, hogy senki számára nem frusztrációt okoz majd. 80 millió fogyatékkal élő mindennapokban nehézségekbe ütközik. A termékek és a jog és a szolgáltatások akadálymentesítése ezen 80 millió ember mindennapi életminőségét befolyásolja, az övékét ugyanakkor a, az idősekét is. Remélem, hogy a tagállamok komolyan veszik majd ezt. Maria Szúr, az utolsó hozzászóló. Köszönöm. 80 millió ember él valamilyen fogyatékossággal az Európai Unióban. Úgyhogy nagyon fontosnak tartjuk ezt a kezdeményezést, ezt az irányelvet, hogy a fogyatékossággal élők hozzáférhessenek az oktatáshoz, a digitális piachoz. Ez alapvető jog. Aki fogyatékkal él, csak 25%-os esélye van egy munkahely megszerzéséhez. Az én hazámban 84%-a a fogyatékkal élőknek nincs jelen a munkaerőpiacon. Nagyon fontos cél tehát ez a trojka számára. Sajnos a támogatásokat jelentős mértékben csökkentették. Köszönöm. Köszönöm szépen. A bizottság nevében még egyszer Tejszen asszony kap szót. Köszönöm. Elnök asszony. Elnök asszony. Kedves kolléganők, kollégák. Még mindig úgy érzem magam itt, hogy ide tartotom. Tehát köszönöm szépen a jó együttműködést mindenkinek, és remélem, hogy sikerül minél hamarabb elfogadni ezt a csomagot, hiszen annál könnyebben tudjuk majd végrehajtani. Nagyon fontos ez a dolog, és szeretném megkérni mindenkit, hogy a saját dolgaira koncentráljon, tehát minden érintett fél. A bizottság, a parlament és a tanács. És én is figyeltem arra, hogy ez a csomag ebben az összefüggésben hozzáférhető mindenki számára. És ebben a kontextusban ezeket mindenképpen, ezeket a feltételeket mindenképpen szerettem volna teljesíteni. De mindenképpen a bizottságban még dolgozunk az anyagon. Helga Stephens utalt rá, hogy jó javaslatról van szó, de természetesen ez a gazdaságnak még további költségeket is jelent. Hát persze, hogyha különféle feltételeknek kell megfelelni, akkor vannak költségek is. De megpróbáltuk úgy létrehozni az anyagot, hogy legyen mozgástere az iparnak. Hogy inkább olyan formatervezést alkalmazzanak, amely a design for all, tehát hogy mindenkinek megfelelnek a termékek, illetve a szolgáltatások. Tehát itt nem arról van szó, hogy most mindent átépítsünk, átalakítsunk. Ez tényleg sok pénzbe kerülne. De arra kell figyelni, hogy kezetektől fogva minden akadálymentes legyen, és így a költségek elhanyagolhatók lesznek. Felmarad az a kérdés, hogy azt jelenti ez a csomag, hogy egy terméket teljesen át kell alakítani? Nem. Az új termékek készítésénél figyelni kell arra, hogy akadálymentes legyen. És így kereskedelmi forgalomba hozható bármilyen termék. De figyelni kell arra, hogy megfeleljenek a termékek szolgáltatások az európai előírásoknak. Természetesen gondolunk a költségekre, de megpróbáljuk elérni azt, hogy a termékek, szolgáltatások pedig minél nagyobb mértékben mindenki számára hozzáférhetők legyenek. Ami pedig a funkcionális követelményeket illeti, ami például az internetet illeti, természetesen itt is tovább kell lépni. Tehát biztos, hogy még további tárgyalásokra is szükség lesz. Természetesen megpróbáljuk a mi honlapjainkat akadálymentesíteni, de természetesen a dolog lényege az, hogy a magángazdaság is akadálymentesítse. És természetesen itt copyright kérdések is felmerülnek. Tehát például itt van a Marrakesi Egyezmény nyomtatott könyvekkel kapcsolatban. Amit szeretnénk elérni, az, hogy tehát itt nem nyomtatott könyvekről van szó, hanem az e-könyvekről, amelyeket le lehet tölteni az internetről. És ezen könyvek esetében pedig igenis ragaszkodunk az akadálymentesítésről, hogy ezek a könyvek olyan emberek számára is hozzáférhetők legyenek, akik nem tudnak olvasni. És más területeken is szeretnénk megkönnyíteni a látáskárosultak helyzetét. Tehát, hogyha valaki egy e-könyvet létrehoz, digitalizál, akkor ezt meg tudja csinálni hangos könyv formájában is, viszonylag nagyon kevés ráfordítással. Köszönöm szépen a támogatásukat, és örülök az együttműködésnek. Köszönöm szépen. Biztos asszony, az eszmecsere